Okay, dear colleagues, um, let's start with this. Uh... Kedves kollégák, kezdjük akkor az utolsó szavazással. Úgyhogy az AFKO-val együtt nagy örömmel tesszük ezt az 55-ös szabálynak megfelelően. Kezdjük is, de először ellenőrizzük a szavazógépeket. Megnyitom a szavazást. Can you the three shot for the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 Az ötös kompromisszummal kezdjük, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 48 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 7-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13 mellette ellene ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 13-ast, megnyitom a szavazást. You're welcome. Vote is closed. Szívesen lezárom az szavazást. Elfogadtuk. 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 15 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette, ellene, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 19-est, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 23 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 24 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom a 24-esről a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 32 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 34 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 35 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 36 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Név szerint szavazunk a módosított szövegről, megnyitom a szavazást. Why is The, the vote is... Lezárom a szavazást. 43 igennel, 7 nemmel, 6 tartózkodással. Vote on the decision to enter into interdisciplinary a következő szavazás az intézményközi tárgyalások megkezdéséről szól, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. So, uh, 42 in favor. 42 igennel, 11 nemmel, két tartózkodással negotiation. Oh, no, sorry. Yes, uh, so we will need to uh, move to plenary and Nincs meg a minősített többség, uh, úgyhogy a plenárisra kell menni. El kell még fogadnunk a jegyzőkönyveket, uh, a jegyzőkönyvet az előző ülésről, hogyha nincs ellenvetés, uh, a május 24